április 16-án 9-től két óráig dolgozunk, és a délutáni ülésre sor kerül. A programot megtalálják az interneten, az Európai Parlament websájtján. Ezzel a mai ülést berekeztem. Köszönöm.